So, meine Damen und Hölgyeim és Uraim, a június 24-i ülés jegyzőkönyvét elfogadjuk. Ha nincsen kifogás, akkor elfogadjuk. Ferhofstadt úr, ügyrendi kérdés. Gospodine predsjedniče, mhm. Elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani támogató szavaiért, és szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy az ALDE frakció nevében 2 per 1-es cikk alapján egy állásfoglalás tervezet elfogadását szeretném javasolni Srebrenicáról. Azt javaslom, hogy ez csütörtök délelőtt történjen meg, addig van elég időnk arra, hogy a vitát lefolytassuk, és hogy elfogadjuk ezt az állásfoglalást. Ezzel tudunk megemlékezni a srebrenicei áldozatokról, és megemlékezünk az összes volt jugoszláviai háborús áldozatokról. Így új perspektívát tudunk nyitni a Nyugat-Balkán számára, ahogy elnök úr is mondta a beszédében. Erre az állásfoglalásra szükségünk van a parlament részéről. Köszönöm. Azt javaslom, hogyha a csütörtöki napi rendet beszéljük meg, akkor majd még egyszer kérem, hogy szóljon hozzánk, rendben? Harms asszony, ön is jelentkezett? Herr Präsident. Elnök úr, igen tisztelt kollégák, ezen a héten eldől a görög népszavazás alapján megindult vita. Az Európai Unióban pillanatnyilag nagyon nehéz helyzetben vagyunk. És ennek az az eredménye, hogy az Európai Parlamentben folytatott vitákat másként értelmezhetjük azután, hogy megtörtént a népszavazás. Martin Schulz frakcióvezetőként és később parlamenti elnökként is nyilatkozott, hogy hogyan gondolja, hogy megakadályozható az, ami megtörtént. Mi a helyes, mi a helytelen? Véleményem szerint az Európai Parlament legfontosabb szerepe az, hogy ez egy közvetlenül választott testületként, amelyet Európa keleti, nyugati, északi, déli felé választottak meg, építsen hidakat, és hogy vezesse ki az Európai Uniót abból a helyzetből, amelyben van. Schulz úr, el kell, hogy mondjam, nem könnyű, hiszen az ötödik Európai Uniós elnökben nagyon bíztam, és úgy gondolom, hogy a frakciómnak igaza van abban, hogy ahogy ön parlamenti elnöként a görög vitába beleavatkozott, helytelen volt, felelőtlen volt. Nem azért, mert az igent támogatta, nem azért, mert az igen szavazatot támogatta, hanem azért, mert nem megfelelő módon viszonyult a görög konfrontációhoz és a többi európai országban meglévő problémás helyzethez. És most innen szeretném önnek kijelenteni, hogy nem alkalmas arra ön, hogy aktív szerepet vállaljon az Európai Parlament nevében ebben a folyamatban, és szeretném megkérni, hogy fogja vissza magát, hiszen olyan kárt okozott az Európai Parlamentnek, amely nagyobb, mint az a haszon, amit esetleg most elérhetnénk. Ich nehme an, Frau Zimmer asszony, gondolom ugyanehhez a témához jelentkezik. Helyesen gondolja. Nagyon sok minden nem is tartozik ehhez, hiszen Dimitris Papadimulis alelnökként, jó magam pedig a GUE frakció elnökeként írtunk egy levelet, és tiltakoztunk az ellen, hogy az elmúlt hét elejétől fogva az Európai Parlament elnökeként aktívan beleavatkozott a népszavazás lefolytatásába. Véleményünk szerint nem lehet az, hogy az Európai Parlament elnöke egy intézmény elnöke, amelyet demokratikusan választottak meg, így beleszóljon egy tagállam belügyébe. Nem tette ezt Skóciában sem, Skócia esetében sem, nem tette ezt Hollandia esetében sem, jó, akkor még nem volt elnök, de a többi esetben sem csinálta ezt. Az Európai Parlament elnöke ilyet eddig nem csinált hogy kampányt indított, hogy bejelentette, hogy beleavatkozik, hogy igennel szavazzanak, kijelentette, hogy ezt a kormányt ott le kell egy technikai kormányjal váltani, aki kijelentette, hogy egy választott elnök így beleavatkozzon, nem volt manipulátor eddig az Európai Parlament elnöke. Ilyen még nem volt. A múlt ciklusban és ebben a ciklusban is azzal kampányolt, hogy a parlament jogait erősíteni fogja. De nem ezért kapta meg a támogatásunkat. Azt hiszi, hogy ön a parlament. Nem ön a parlament a mi megbízásunkban dolgozik. Minket nem kérdeztek meg, hogy milyen álláspontot képviseljen ön. És most szeretném nyomatékosan felszólítani, hogy a jövőben ne csinálja még egyszer ilyet. Egy elnökhöz nem illik. Minden népnek megvan a joga népszavazásban dönteni olyan kérdésekről, amelyek érintik. Európai Parlamentként, demokratikusan megválasztott intézményként a demokráciát kell védelmeznünk. Nem lehet, hogy az Európai Unióban a választó polgárok lettek a leggyengébb látszem. Alternatív javaslatokat is meg kell tárgyalni, és alternatív szavazásokat is kell tartani. És éppen ezért nyomatékosan felszólítom, hogy elnök úr eltéveigett, találja meg a helyes utat visszafelé. meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, hát most persze nagyon sokan kértek szót. Nehéz helyzetben vagyunk, mert az ügyrend szerint erről a pontról vitát, hát igazából nem irányoztunk előre, több időt is kaphatott volna. Hát gondolják meg, hogy valóban most akarnak erről egy vitát lefolytatni. Kicsit csodálkozom, mert hogyha a magyar kormányról van szó, akkor engem felszólítanak arra, hogy minden módon képviseljen a parlamentet. Én egyébként nem követeltem a görög kormány eh, lemondását, pontosan olvassák el a szöveget, hogy mit mondtam. Eh, tehát eh, gondolják, fontolják meg, hölgyeim és uraim, hogy most bele akarnak menni ebbe a vitába. Tehát még egyszer kérdezem, Ferhofstadt úr. Egy a szerdai vitára készültem ezzel, de talán most is elmondhatom. Elnök, jó, rögtön. Vagy inkább szerdán, vagy most mondjam el, amit akarok a görögországi vita szerdai részében. Elnök, mindjárt átérünk a napi rendre, mindjárt akkor majd megadom önnek a szót. Most kíván valaki még hozzászólni? Nem, rendben van. Pitella úr, parancsoljon. Elnök úr, amikor parlamenti elnöknek megválasztanak valakit, akkor nem hiszem, hogy ezzel elveszti a felszólalási jogát. És teljesen őszintén megmondom, hogy amikor Martin Schulzval néhány hónappal ezelőtt magán és publikus beszélgetésen voltam, én mindig úgy éreztem, hogy Martin Schulz, a parlament elnöke, frakcióbeli kollégám is, mindig konstruktív és együttműködő állásfoglalást hangsúlyozott, azért, mert pozitívan állt hozzá a kérdésekhez, megoldást keresett, az volt számára a lényeg, hogy Görögországot meg lehessen menteni, és a szolidaritást biztosítsuk a görög polgárok számára. Mindig ez volt a célja. Szerintem hibás, hogyha egy ilyen nehéz időszakban, ami az európai intézmények számára egy nehéz időszak, célpontokat találunk ki magunknak, és ez, amelyek nem a helyes célpontok. Igazából arra kéne koncentrálnunk, hogy hogyan lehet az Európai Uniót, az Euróvezetet és Görögországot kimenteni ebből a nagyon nehéz időszakból. Én megerősítem a szocialista frakciónak a vállalását a tekintetben, hogy mindent megteszünk, mindent, amit megtehetünk azért, hogy megmentsük Görögországot. A görög kormány tiszteletben tartásával és a szolidaritás elvének a tiszteletben tartásával is, ami az alapja az Európai Uniónak. Ne vesztegessük az időt, és ne mm, feledkezzünk bele polémiákba, semmit mondó vitákból, hiszen nagyon magas presztízsről van szó, az Európai Parlament presztízséről van szó. Köszönöm szépen. Más nem kért szót. Eh, Leifrid úr